Rafa Jaradat volt a következő téma, konkrétabban a palesztinok helyzete az izraeli börtönökben. Vizsgálatot kértünk, méghozzá független vizsgálatot, hiszen Sáradat urat megölték, illetve meghalt, illetve más esetek is előfordultak, kínzás például. Ez egy tényfeltáró vizsgálatot kértünk ezen a területen, az börtön viszonyok vonatkozásában, mindenek előtt nők és gyermekek esetében. Aztán az egyiptomi helyzetre is reagáltunk egy állásfoglalással, Megint csak az emberi jogi helyzetek a téma, ebben az esetben is folyamatosan sérülnek az emberi jogok az országban. Abban bízunk, hogy javul a helyzet. Egy általános állásfoglalást is elfogtunk a rasszizmus, az idegengyűlölet és a gyűlöletbűnözéssel szembeni fellépés ügyében erősíteni akarjuk a fellépést a diszkriminációval szemben is ezen keretek között. És azt kértük, hogy az EU csatlakozzon az ENSZ egyezményhez, amely a rasszizmussal, a diszkriminációval szemben lép fel. A következő téma Észak-Korea és a nukleáris fenyegetés. Itt az ENC speciális megbízottjának jelentéséből indulunk ki. Üdvözöljük egyébként az ENSZ emberi jogi tanácsának döntését, hogy vizsgálatot indítsanak az emberi jogi helyzettel kapcsolatban is Észak-Koreában. Igen. Aztán találkoztam, volt egy találkozóm a litván külügyminiszter helyettes Leszkivicius úrral, erről szeretnék röviden beszámolni. Emberi jogi projektről számolt be a litván elnökség alatt, hiszen tudjuk, hogy Litvánia a második fél évben soros elnök lesz. A keleti partnerségi csúcsot is tervezik. Már novemberben kerül erre sor minden bizonyal Litvániában, és jó néhány találkozóra is sor került civil társadalmi szervezetekkel, hogy az emberi jogokról folytassanak tárgyalásokat. Támogatta egyébként azt az ötletet is, hogy legyen egy Szaharov esemény Litvániában, Biztos vagyok abban, hogy Donskis és Andrakini kollégák segíteni fognak abban, hogy ezt az eseményt, ezt a rendezvényt le lehessen bonyolítani. Jó. Ennyi lett volna az elnök közleményei. A következő pont a sürgős emberi jogi helyzetekkel foglalkozik. Most a mali helyzetről kapunk friss információkat. Nagyon érdekes. Egyébként talán kell szaud-arábiai helyzetről is hallani, erre ugye kevesebb idő jött. Üdvözlök egy delegációt, amely a Dél-Szudáni Parlament Emberi Jogi Bizottságát képviseli. Örülök, hogy eljöttek közénk délelőtt vége felé ezzel foglalkozunk a napi rendi pontunkban. Örülök, hogy korábban érkeztek és meghallgatják a vitánkat. Most pedig nézzük meg a mali helyzetet. Az ENSZ emberi jogi tanácsa március 14-én egy állásfoglalást terjesztett elő, mi szerint kineveznek egy szakértőt, amelynek cél, aminek a célja az, hogy a mali emberi jogi helyzetet kívánják javítani. Ebben az állásfoglalásban vagy határozatban Genfben született egyébként. A, Szudan, a mali kormányt felszólítják, hogy a vélemény szabadságát biztosítsa, és szabad és átlátható választásokat szervezzenek. Az Amnesty International egy beszámolót tett közé elmúlt hónapban, és ebben tájékoztatott emberi jogi sérelmekről Maliban, az iszlamista felfegyvezett csoportok fellépéséről, a mali kormány részéről és az iszlamisták is elkövettek ilyen brutalitásokat. Tehát e, ezek azok a dokumentumok, amelyeket megkaptunk. Most pedig mindig van meglepetés, most is van egy Nincs jelen Pierre Christophe. Örülök, hogy eljött viszont a körünkben tartózkodik. Az eksz mindig az a helyzet, hogy nem tájékoztatnak elő időben, tehát ha előző este megmondanak, hogy ki érkezik, akkor egyszerűbb lenne a helyzetem, megmondom beszélve. Victoria Korea az, aki most tájékoztatást nyújt nekünk a helyzetről. Köszönöm szépen. Bél Kristóf már megérkezett, szerintem azzal kezdhetnénk, hogy a kollégámnak adunk először szót, mert kíváncsi várom, hogy ő mit kíván ezzel kapcsolatban elmondani. Bonjour. Bonjour. Jó napot kívánok! Ha megengedik, akkor röviden ismertetném a helyzetet a február 10-i külügyi tanácsban elfogadott állásfoglalás óta mi is történt. Akkor elindítottuk a politikai párbeszédet Malival. Az első erőfeszítéseket megtettük annak érdekében, hogy az együttműködést felvegyük Malival. Január végén indult meg ez a folyamat, és egyrészt ugye a választási folyamat indult el, másrészt pedig megnyílt a nemzeti szintű párbeszéd. Létrehoztak március 6-án egy bizottságot, és ez egy nagyon is bátorító jelzés. Tudomásul vettük ezeket a változásokat, és azokat az erőfeszítéseket, amelyeket az EKS és az adott bizottság megtett a politikai párbeszéd felvétele érdekében. A különböző állásfoglalások, döntések egy nehéz helyzetben születtek meg, amikor is Maliban, ugye háborús a helyzet, nagyon sok a jogsérelem, a mali hatóságokkal mindennapos párbeszédben vagyunk, hogy megtudjuk mi is a helyzet, nagyon feszült a helyzet, és megvan a veszélye annak, hogy egy nacionalista, revansista helyzet alakul ki, amely természetesen kockáztatja a politikát is, a párbeszédet is, és a júliusi várható eseményeket már előre vetíti. Természetesen a különböző hatóságok is részt vesznek ebben a munkában, a Nemzetközi Büntetőbíróság is részt vesz, voltak önkényes letartóztatások, például egy nagyon fontos bamakói napilap, a Le Républicain újságíróját letartóztatták. A Bamakóban lévő delegációnk foglalkozik az ügyel, valamint a legfelsőbb képviselőnk is kiadott egy nyilatkozatot e témát illetően, hát jelenleg ez a helyzet természetesen részletkérdésekre szívesen válaszolunk, de azért még utalnék egy olyan nyilatkozatra ennek a témának kapcsán, amely arról szól, hogy az Európai Unió folyamatosan fellép Mali északi területein elkövetett jogsérelmek ellen, a mali hadsereg által felszabadított területeken is folynak jogsérelmek, a Malit támogató hatóságok, az Európai Unió különböző kompetens szervei is folytatják a megkezdett munkát, a az Európai Unió megfigyelői is ott vannak a helyszínen, az, az Afrikai Unió és azt a döntést hozta, hogy civil megfigyelőket visz a helyszínre, akiket még máshol nem mm, használtak, tehát itt új embereket kell majd rekrutálni. Tudjuk, hogy milyen fontos logisztikai problémáik is vannak, a helyszínen, éppen ezért ma még nagyon nehéz az Afrikai Uniónak meghatározni azt a dátumot, amikor a, a civil megfigyelőket majd össze tudja gyűjteni, tehát az Afrikai Unió civil megfigyelőiről van szó. Tudjuk azt is, hogy az emberjogi főbiztos a múlt héten egy nyilatkozatot tett, amelynek értelmében sokkal pontosabb vizsgálatokat kell végezni a helyszínen, ami a civil társadalom által delegált megfigyelőket illeti emberjogi témában, ők kapcsolatban lesznek a Nemzetközi Emberjogi Szövetséggel, független megfigyelőkről lesz szó a felszabadított területeken. Igen, Victoria Korea kolléganőm most kiegészíti az elmondattakat. Please. Köszönöm szépen, folytassa. Kiegészítem, amit kollégám mondott az Afrikai Unió megfigyelői részéről támogatás érkezett a civil szervezeti megfigyelőknek az Európai Unió demokráciáért és emberi jogokért küzdő egységeiről van szó. Ezeket alkalmazzuk, küldtük ki a helyszínre, megnézzük, hogy a következő hónapokban mi történik ezen a területen. Igyekszünk most koordinálni, illetve azt nézzük, hogy a koordináció hogyan fog működni az Afrikai Unió szolgálati és az Európai Unió által támogatott szolgálatok között. És hát ehhez egyébként a programhoz egy regionális komponensre is szükség van. Az Európai Bizottság megfelelő illetékes főigazgatósága koordinálja a tevékenységet. Most pedig reagálnék az ENSZ emberi jogi tanácsának rezolúciójára. Ezt egyébként az afrikai csoport terjesztette elő, hogy sor kerüljen erre az állásfoglalásra. Mali egyébként elkötelezetten dolgozott ezen a területen. Az afrikai csoporton belül ők készítették elő az anyagot, egyébként országspecifikus rezolúciókat nem igen készítenek elő ezen a területen. Az Európai Unió most az adott esetben támogatja ezt, és kompromisszumként tekintünk erre. Reméljük, hogy a rezolúciót csütörtökön vagy pénteken elfogadják, ami a tervezetet illeti. Egy független szakértő készítette ezt, emberi jogos szakértőkről van szó, és segíteni kívánjuk, támogatni kívánjuk a mali kormányt abban, hogy támogass, hogy javítsa az emberi jogi helyzetet, és a mali kormány egyébként úgy tűnik, hogy hajlandó részt venni, hogy, és abban is társ, hogy befogadják ezt a szakértőt. Mali tehát az emberi jogi tanács napi rendjén szerepel nem sokára megszületik egy jelentés a júniusi tanácson bemutatják ezt, és a független szakértő minden bizonyal beszámol a helyzetről a tanács 25 ülésén, tehát egy éves mandátumról beszélünk a szakértő esetében, a Genfi kollégák egyenlőre ennyit tudtak elmondani ezzel kapcsolatban. Van-e más képviselő kolléga, aki kommentálni szeretné ezt? Két kérdésem lenne viszont nekem. Először is szeretném elmondani, hogy köszönöm szépen, hogy beszámoltak a civil megfigyelői misszióról. Nem világos számomra egészen, hogy ez hogyan függ össze az ensz szel Hogy amikor a DROA delegáció Genfben járt, és találkozott az emberi jogi fő megbízottal, egy kicsit, képvis, kicsit kétségbeesett volt, a főtitkár azt kérte tőle, azt mondta, hogy jelöljön ki, azt hiszem, mint egy húsz ilyen civil, emberi jogi megfigyelőt, és azt mondja, hogy tudok ilyet megtenni, ennek több oka is van, és jó dolog, hogy önök már toboroztak erre embereket, felvettek erre embereket, és amikor ez megvan, akkor ők hogyan működnek együtt az ensz és azt is hallottuk, hogy a fő megbízott támogatják abban, hogy találjanak civil megfigyelőket. A második kérdés, az Amnesty International jelentése azt mondja, hogy van bizonyíték arra, hogy több civil szemét megöltek egy közös fellépés során, méghozzá a francia és a mali hadsereg közös fellépés során. Ezzel kapcsolatban van-e bármiféle információjuk? Köszönöm szépen! Na most a civil megfigyelőkkel kapcsolatosan, ahogy önök tudják, az Európai Uniónak nincs emberjogi civil megfigyelő hálózata. Az Afrikai Unió január 25-én egy rendkívüli tanácson, amely az Afrikai Unióban volt, tehát az Afrikai Unió döntött arról, hogy az Afrikai Unió fog civil megfigyelőket küldeni, és ezeket védeni fogja a mali és a francia hadsereg. Ezek a, az Afrikai Uniós civil megfigyelők tehát katonai védelem alatt lesznek, de a jelen, jelen mm, értel, tehát a jelenlegi rendelkezések nemzetközi szabályok értelmében fognak működni. Akár Szudánban vagy Szomáliában is léteznek ilyen megfigyelők, de sok esetben ezek nem védettek, az Afrikai Uniónak kapcsolatai vannak az ensz és így tudott toborozni civil megfigyelőket. Mi számos esetben elmondtuk, hogy az Afrikai Uniót támogatjuk a megfigyelő kapcsán. Ugye itt 50-60 megfigyelőről le, lenne szó az első szakaszban, jelenleg az Afrikai Unió már toborozott megfigyelőket. A MISMA ez a hálózat, amelynek nagyon nagy logikai problémái vannak, éppen ezért az Európai Unió és a nemzetközi közösségtől kér segítséget. Ugye a harci területeken ott vannak a különböző katonai egységek és a logisztika a háttérben. Éppen ezért az összes logisztikát ide kellett csoportosítani, tehát a harci területekre, és éppen ezért kevés a logisztikai lehetőség a MISZMÁN belül. Az Afrikai Unióval együttesen fogjuk kialakítani ezt a munkát. Ami az ENSZ-t illeti, az emberjogi főbiztos szintén megfigyelőket küld a helyszínre. Az UNOM, a Bamako-ban található UNOM nevében. A főbiztos Genfben ezen a héten mondta el, hogy hogyan is képzeli megoldani ezt a munkát. New Yorkban is indul el egy folyamat, az ENSZ a MISMÁT át akarja alakítani egy stabilizációs szervezetté, jelenleg tehát a bamakói hatáskört átadják az ENSZ hatáskörébe, emberjogi témában. Úgy gondoljuk, hogy ez az egész új helyzet, tehát az emberjogi szakértők, a civil megfigyelők, az ENSZ szakértői együttesen a helyzetet majd ellenőrizni tudják, dokumentációt dolgoznak ki. Bamakóban az ENSZ lehetővé teszi majd azt, hogy a helyi hatóságokkal együttműködjenek, ebben az Európai Unió is támogatja őket. Meg kell erősíteni a különböző kapacitásokat, ahogy tudják, a mali kormánya a strukturális párbeszédet tart fenn az Európai Unió az emberi jogi minisztériummal kapcsolatban vagyunk, a civil társadalom képviselőivel vagyunk kapcsolatban. Éppen ezért nagyon fontos az, az a stratégiai kapcsolat és párbeszéd, amelyet kialakítottuk már a mali nemzeti szervezetekkel, és kialakítottuk ezt a független megfigyelői munkát ez számunkra nagyon fontos. Jelenleg a MIZMA, majd pedig az ENSZ fogja átvenni ezt a feladatot. Köszönöm. And my second question? A második kérdésem, hogyha van információjuk a légicsapásról, amit egy közös mali francia bevetés során alkalmaztak. Elnézést kérek, igen, elfelejtettem válaszolni erre a kérdésre, nem volt szándékos. Nem, nincs, nincs semmiféle információnk, és a francia hatóságok nyilatkozataiban sem volt semmiféle utalás ezekre az információkra. Majd a mali hatóságokkal kell ezt tisztázni, de még ők sem nyilatkoztak e témát illetően. Thank you. And now Monsieur Rota. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék feltenni egy kérdést, ugye itt a, tudjuk, hogy Maliban jelenleg, hát mégiscsak háború van, harcok vannak. Júliusra tervezik a választásokat. Hogy fog ez egyáltalán lebonyolódni? Semmit nem tudunk erről. Tudjuk, hogy Mali jelen, Maliban jelenleg a helyzet nem ellenőrizhető. Bamakóban tudjuk, hogy milyen nehéz a helyzet, nehéz kapcsolatban lépni a különböző szervezetekkel. Tehát úgy beszélünk, mintha Maliban minden jól működne, július 15-én Bamakóban választások lesznek, tehát mégiscsak háború van. Ezt elfelejtjük? Köszönöm szépen. Van-e további kolléga, aki kérdést tesz fel? Akkor kérem, hogy az előkészületekre térjenek vissza. Választási előkészületekre. Köszönöm szépen. Senkinek nem érdeke, hogy kisebbítse a súlyos helyzetet Maliban. Jelenleg is katonai harcok folynak. Éppen ezért, ha megengedik, akkor Fabius miniszter úr ő, nyilatkozatára utalnék, de nem Franciaország nevében szólalok fel. Fabius úr ugye azt mondta, hogy jelenleg a katonai műveletekben vannak olyan műveletek, amelyek kimondottan célzott műveletek, a terroristák ellen szóló műveletek, fel akarják számolni a terrorizmust, és itt a csádi katonasággal együtt lépnek fel. Természetesen a gaói térség nagyon nehéz helyzetben van, ebben a térségben ott vannak a mudzsaók és a terroristák, dominálnak ebben a térségben. Meg lehetett volna előzni az itteni eseményeket. Ugye itt gerilla harc folyt, egyfajta gerilla stratégia harc folyt. Gao térségében az administratív városokat fel lehetett volna szabadítani, tehát nagyon-nagyon súlyos a helyzet. Sok minden a terroristák kezében van. A katonai hadműveletek folytatódnak, a francia hatóságok már elmondták azt, hogy vissza fogják vonni a csapataikat, de nem április vége előtt. A CDAO ö, misszió folytatódik. Jelenleg 6500 ember van a helyszínen, ebből 2500 csádi katona, 9500 embert, katonát akarnak bevetni általánosságban. Nagyon nehéz a helyzet Maliban is, a régióban is. Ami a stabilizációs erőt illeti a jövőre vonatkoztatva, még nem tudjuk, hogy mi lesz a helyzet, nem tudjuk, hogy hogyan fogják stabilizálni a helyzetet, hány, hányan vesznek részt, tízezren talán, az afrikai missziót is be kell vonni ebbe a folyamatba. Áprilisban fogjuk majd kidolgozni és elfogadni a keretet, de csak július elején fog mindez lényegében materializálódni. Azt is tudjuk, hogy a mali hadsereg számára időre lesz szükség, hogy a hadsereg átalakuljon, és hát tudjuk, hogy jelenleg hát nem nagyon tud részt venni a, harcokban, a műveletekben, nincs meg igazán a vezető képessége ehhez. Ezt a mali hatóságok sem tagadják, éppen ezért kérték az Európai Unió és a, nemzeti, és a, és a nemzetközi közvélemény segítségét. Éppen ezért február 10-én indult el ez a támogatás. Ma azt tudjuk megerősíteni, hogy a katonai misszió jelentős szerepet játszik Bamakóban is, és a mali kompetens hatóságok segítségével. A misszió nagyon aktív, és az elkövetkezendő szakaszokban még inkább aktívabbá fog válik, válni. Április elejétől beindul egy második szakasz a misszió feladataiban. Ezek teljesen nyilvános információk, a védelmi erők teljesítik a feladataikat, és ez arra is rámutat, hogy az Európai Unió mennyire elkötelezett ebben a feladatban, és betartja a célkitűzéseit is. Vannak más feltételezések is természetesen, más feltételek is, annak érdekében, hogy ez a folyamat sikeres legyen, rövid és hosszú távon is. Ugye képzésre lesz szükség, több cikk ciklus lesz a képzések során is, három hónapos képzések lesznek, először 500 szemét képeznek, aztán majd egy másik ciklusban ismételten 500-at. Tehát a mali hadsereggel kialakítottuk ezt a képzési rendszert, ez ennek az a célja, hogy a teljes mali katonaságot és a katonai eszközöket átalakítsák, egyfajta struktúraváltásra kerüljön sor. A továbbképzés, a karrierépítés is a továbbiakban célok lesznek majd. De jelenleg most a béke, a stabilitás a fontos Maliban. A mali hatóságok maguk kötelezték el magukat annak érdekében, hogy kidolgoznak egy ütemtervet, egy menetrendet a feladatokra. Van egy melléklet is a menetrend mellett. A mali hatóságok igenis júliusban mindenképpen meg akarják tartani a választásokat, területi szinteken is elindítják a választásokat. Először július 7-én indul az első szakasz, aztán július 15-én a második szakasz, és le akarják zárni július végén a választásokat. Az Európai Unió, a nemzetközi közösség is ismételten elmondták már, hogy a választásokat a menetrendnek megfelelően le fogják folytatni, és fontos természetesen ezt a menetrendet, ezt az ütemtervet betartani. Támogatjuk a mali hatóságokat a választási agenda kidolgozásában. Elindult ez a folyamat, és a célkitűzés az, hogy rövid távon finanszírozzunk olyan tevékenységeket, amelyek lehetővé teszik a választási testület felállítását, és kiigazításokra lesz majd szükség a jelenlegi helyzet miatt, másrészt pedig egy támogatói csomagot szeretnénk kialakítani, először két millió eurót az első csomag, aztán a választási folyamatban lesz egy második csomag is, az urnák, a logisztika, a szavazatok összegyűjtése, stb. kapcsán, tehát lesz egy második támogatói csomag. csomag. A választások elősegítése érdekében a nemzetközi közvéleménnyel együttműködünk, a különböző testületekkel, szervezetekkel együttműködünk, Kanadával, Hollandiával, az Egyesült Államokkal is, amelyek már tettek felajánlásokat. Konzultációkra került sor New Yorkban is, az ENSZ biztonsági tanácsában segíteni fognak bennünket itt logisztikai szempontból, deontológiai szempontból, például az urnák szállítása kapcsán és más tevékenységekben, aztán a választási megfigyelők támogatásában, és így tovább. Van egy másik dolog, az Európai Unió feladata, az Európai Unió is kész arra, hogy megfigyelőket küldjön a választásokra, sőt egy előzetes megfigyelő missziót is küld majd az Európai Unió Máliba. Köszönöm. Köszönöm szépen Saci Szavasz úrnak, és köszönöm a átfogó tájékoztatást. Hasznos volt ez számunkra. A mali helyzettel kapcsolatban figyelemmel kísérjük, és delegációt kívánunk majd küldeni az Afrikai Unióhoz az első fél év során és ez fontos része volt az előkészületeknek. A következő pont a szaudarábiai helyzet. Elmúlt szerdán, már, március 13-án hét embert végeztek ki, miután állítólag vallomást tettek, hogy fegyveres rablást hajtottak végre. 24 embert végeztek ki idén, mindeddig és legalább 80 embert végeztek ki 2011-ben, és hasonló volt a szám 2012-ben. Ez több mint háromszor annyi, mint legalább 27 kivégzett 2010-ben. Szaudarábia továbbra is alkalmazni kívánja a halálbüntetést a különböző bűncselekményekre, kábítószerrel való visszaélés, istentagadás, varázslat vagy boszorkányság is ide tartozik Elmúlt évben volt már egy meghallgatásunk a szaudarábiai emberi jogi helyzetről, és nagyon sok mindent hallottunk emberi jogi problémákról. Ha jó dolog tehát, hogy újabb információkat kapunk a szaudarábiai helyzetről, az EKS-től a mai napon közénk kezdett Anna Karim Krugstadi és Antonis Alexandritis, akik beszámolnak a pillanatnyi helyzetről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Örülök, hogy napirendre tűzték ezt a témát, mielőtt kollégámnak a konkrétabb kérdésekben átadnám a szót, szeretném elmondani, hogy Szaudarabia iránti érdeklődésünk mindenek előtt az emberi jogokkal és a halálbüntetéssel kapcsolatban a következő elemekből indul ki. Ez egyik, hogy Szaudarábia, hogy úgy mondjam, egy olyan országok listájához tartozik, ahol több embert végeznek ki, és széles körben alkalmazzák a halálbüntetést a legkülönbözőbb bűncselekmények, vagy állítólagos bűncselek esetében, mint például boszorkányság, vagy apostázia, mint ön mondta, vagy egyebek is előfordulnak, ezért nagyon érdeklődünk, és ami a legutóbbi hét személyt illeti, akiket kivégeztek, amennyiben kívánják, akkor megadjuk a részleteket is ezzel kapcsolatban. Ez mindenképpen azzal függ össze, hogy, hogy az EU iránymutatásokat legalább három pontban sértették meg, milyen jellegű bűncselekményről volt szó, miért végeznek ki embereket. Azt mondják, hogy fegyveres rablás miatt az EU iránymutatásai alapján, amely foglalkozik a halálbüntetéssel, amelyeket egy, és vannak további kiegészítések itt rendszer kapcsolatban. A rablás nem egy olyan súlyos bűncselekmény, ahol alkalmazható a halálbüntetés. Egyszerűen azért, mert nem tervezik, hogy bárki is meghalljon egy ilyen esemény során. A második ügy, hogy amit itt felvetettünk a kort illetően, életkort illetően az egyik személy, sőt többen voltak, akiket kivégeztek. Mi úgy tudjuk, hogy 18 év alatt voltak többen is, amikor elkövették a bűncselekményt, ami megint csak sérti az EU iránymutatásokat, hiszen ott tiltják azt, hogy kivégezzenek fiatalkorú elkövetőket. A harmadik pont pedig, tehát ahol a minimális sztenderdeket megsértik, az azzal függ össze, hogy kaptunk információkat arra vonatkozóan, ezeket a személyeket, akiket kivégeztek, eh, köztéren végezték, és, eh, és utána keresztre feszítették őket, és ez egy eh, megint csak azt jelenti, nem azt mondjuk, hogy nem szabad nyilvánosság előtt, vagy megalázó módon kivégezni embereket. Tehát megvan a keret, az iránymutatások egy kerete az EU fellépések kapcsán. Ezt szerettem volna röviden bemutatni, tehát hol látjuk a súlyos problémákat. Most pedig az eset konkrét vonatkozásaival kapcsolatban átadom a szót a kolléganőmnek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha megengedi, szeretném ismertetni önökkel, hogy az EU eh, e mit tett, eh, és hogyan gyűjti az információt. De mindig nagyon szomorú dolog eh, beszámolni ezekről a lépésekről, amelyek nem eredményeztek semmilyen pozitív végkifejletet. Ezért szeretném elmondani, hogy mi is történt. Március elején az EU delegá- riadi delegációja tájékoztatást kapott arról, hogy ezt a hét fiatalt akiket fegyveres rablásért ítéltek el, valószínűleg ki fogják végezni. Abhab városban, Jemen közelében, tehát Szaudarábia déli részén történt ez meg. A Sharia bíróság jogerős ítéletét meghozták, ezt a hatóságok jóvá hagyták. A civil szervezetek felvették a kapcsolatot a delegációval, és a bíróság határozatának ásolatát eljutatták hozzánk. Az EU delegáció vezetője, Adam Kulua nagykövet, telefonhívásokat kapott, az egyik elítélt telefonált a delegációhoz, és és segítséget kért. Azt kérte, hogy mentsék meg az életét. Elmondta, hogy ő az elítéltek egyike, és mobilról telefonált, amit valahogy becsempésztek neki a börtönbe. Ahogy a kollégám is elmondta, a bíróságok által elítéltek közül többen 17 évnél fiatalabbak voltak a bűncselekmény elkövetésekor. Azonnal léptünk, cselekedtünk a delegáción keresztül, találkoztunk külügyi tisztviselőkkel, és az EU delegáció humanitárius okokra hivatkozva kegyelmet kért, és azt követelte, hogy vizsgálják ki az, az eljárás minden szakaszát. Hogy mondjam el, elnök asszony, hogy amikor véres bűncselek, mondjuk gyilkosságról van szó, akkor a meggyilkolt személy családját terheli a bizonyítási teher. De itt ebben az esetben miután fegyveres roblásról volt szó, a régió kormányzója, a szaudi hatóságok vagy a király jogosult a kegyelem megadására. Ezzel párhuzamosan Brüsszelben behívattuk a szaudi nagykövetet ugyanazt a tájékoztatást adtuk meg neki, mint Riadban, és az ENSZ is felvette a kapcsolatot a szaudiakkal, hogy a minimum standardok, minimális normák alapján járjanak el. De mindezt nem segített. Múlt szerdán megtudtuk, hogy megtörténtek a kivégzések. Catherine Ashton főképviselő bizottság alelnöke kiadott egy nyilatkozatot, amelyben elítélte a kivégzéseket, tekintettel az elkövetők fiatal korára, a bűncselekmény természetére, és az EU halálbüntetése kapcsolatos elveire e, ítélte el a főképviselő, ami történt. Mit fogunk most tenni? Természetesen folytatjuk a párbeszédet Szaudarábiával minden szinten a halálbüntetés kérdésével kapcsolatban. Tervezik azt is, hogy felhasználjuk ezt az alkalmat arra, hogy a szaudi miniszter brüsszeli látogatását véglegesítjük, áprilisban jön majd Brüsszelbe, és fel szeretném kérni önt elnök azt, hogy az Európai Parlament is használja fel ezt a lehetőséget, és a számunkra ennyire fontos kérdéseket majd tegyék fel. Örömmel válaszolok, ha lesznek kérdések. Elnök, köszönöm. Az miniszter kérte, hogy találkozhassanak a DROA elnökével. Na most pedig Richard Howité a szó. Köszönöm, és köszönöm azt, hogy Szaudarábiát napirendre tűztük ma délelőtt. Különösen tekintettel arra, hogy emberjogi válság van az országban. A közelmúltbeli konzultációk kapcsán is emlékeztetnék arra, hogy a koordinátorok is azt mondták, hogy túl puha az, amit ahogyan fellépünk, ugyanúgy, mint Bahrein esetében. Most nem akarok itt személyeskedni, és nincs itt az a kollega, akiről beszélek. Hogy tegyek fel egy kérdést? Tudjuk, hogy amikor bírálni szoktuk a külügyi szolgálat lépéseit, hogy ezt miért tesszük, most elmondanám, hogy támogatjuk azt, amit a külügyi szolgálat tesz Szaudarábiában, nagyon világos üzenetet fogalmaztak meg az EU nevében. De fel kell tennünk a következő kérdést is ami engem aggaszt eh, Szaudarábiával kapcsolatban, hiszen az emberi jogi eh, jogsértések kapcsán eh, ennél sok sokkal szörnyűbb információkat is szoktunk kapni. Valóban nagyon aggályos ügy ez, engem is, önt is, az Emberi Szakbizottság sök több tagját meg szokták keresni azzal, hogy hát mi történik Szaudarábiában, nem csak ez ügy kapcsán, hanem az e, a külügyi szolgálat sok fellépése kapcsán is kérdéseket tesznek fel, felvetik, bírálnak minket, hogy nem vagyunk elég kemények, határozott, határozottak, eh, és azért, mert katonai bázis van, azért mindent elnézünk eh, Szaudarábiának és egy lélegzettel elég sokkoló eh, nyilatkozatokat teszünk, és ugyanazzal a lélegzettel azután mégis támogatjuk a rezsimet. Azt hiszem, hogy ez az igazi kérdés, és nagyon fontos, hogy ezről is beszéljünk. Fontos az, hogy az EKS e éljen a lehetőséggel, és tegyen lépéseket. Nagyon örülök annak, hogy az igazságügyminiszterrel lesz egy megbeszélő, megbeszélés. Nagyon fontos, hogy kapcsolatban legyünk a szaudiakkal. Az én frakcióm határozottan támogatja, hogy sor kerüljön erre a találkozóra. Támogatjuk az ön ez irányú erőfeszítéseit, és majd örömmel fogunk beszámolni ennek az eredményéről. Ez kitűnő lehetőség számunkra, hogy közvetlenül a szaudiak számára megfogalmazzunk a üzeneteinket, és nagyon határozott, egyértelmű üzenet kell, hogy ez legyen. Elnök, köszönöm. Én is elmondhatom, hogy a szaudarábiai nagykövet gyakran válaszol levele, levelekre, és ő is hallott már erről a meghallgatásról és eljön. Madame Kaiser. Un commentaire peut-être. Egy kommentárom lenne azzal kapcsolatosan, amit Richard mondott, ami különösen is nehéz Szaudarábiával, annak két aspektusa van. Először is nemzetközi szinten, nemzetközi téren Szaud-Arábia egy olyan szerepet játszik, amely bizonyos szempontból nagyon fontos lehet. Különböző kezdeményezések voltak a politikában. Szaud-Arábia azonban támogatja a szalafistákat is. Tehát nagyon kétséges ez az egész. Aztán beszélünk ugye az emberjogokról, a nők jogairól, hát azért ezt az országot ugye a hercegi család vezeti, és nagyon sokan emigránsok ott dolgoznak a hercegi családban. És ez a család egész egyszerűen nem veszi figyelembe a nyugaton, nyugati országokban létező emberi jogokat. Ugye amikor ugye elmennek máshová, akkor ugye ö, például levetetik a fájtlat a feleségeikről, mondjuk ha elmennek Genfbe, otthon azonban másfajta módon uralkodnak. Tehát végül is ők is ugyanolyan emberek, mint önök és én. Nagyon nehéz meggyőzni őket. És ez politikailag van így, mert értik ők, tudják, hogy mik az emberi jogok. Hát a gyerekeiket például angol kollégiumokba küldik, tehát tudják, hogy, hogy mik az emberi jogok, csak otthon máshogy alkalmazzák ezeket. Thank you, Veronique. Köszönöm Veronique de Kaisernek. Mielőtt megadom a szót, én is szeretnék feltenni néhány kérdést. Nem tudom fejből, ezért kérdezem, hogy az EU ugye támogat több emberi jogi szervezetet, akik ott helyben tevékenykednek. Érdekelne, hogy melyek ezek a szervezetek, hogyha erről tud valamit mondani nekünk. Másodszorban az információim szerint a szaudi polgári jogi civil szervezet két tagját idén március elején letartóztatták, és a bíróság elrendelte a szervezet feloszlatását, a tulajdonok elkobzását és a, a szociális médiában a közösségi oldalon lévő jelenlétüknek a megszüntetését írták elő. Mi a vélemény erről az ítéletről? akik bírálják az emberi jogi helyzetet, és Szaudarábiában élnek. Az ilyen emberek tudnak találkozni mondjuk parlamenti képviselőkkel, és nyíltan beszélhetnek ezekről a problémákról, vagy ez túl nagy kockázatot jelentene számukra? Kérem, hogy válaszoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálom a tisztelt képviselők által feltett kérdések mindegyikét megválaszolni. Ugye az első nagy kérdés, hogy hogyan tovább Szaudarábiával kapcsolatban a Szaudarábiában folytatott emberjogi párbeszédünket intézményesíteni kell, mert jelenleg nincs intézményesített párbeszédünk az öbölmenti országok többségével, pedig nagyon fontos az öböl térségben élők kell, a fontos szereplőkkel tárgyalnunk, és az üzeneteinket eljuttatni oda közvetítőkön keresztül felhasználjuk a jelenlegi platformot, a kereskedelmi együttműködést, különböző politikai párbeszéd lehetőségét a minisztériumok között. Luxemburgban az utolsó miniszteri eh, találkozón is felvetettünk emberi jogi kérdéseket sokat foglalkozunk az emberi jogi kérdésekkel az EU delegációin keresztül is, amelyek ott helyben tevékenykednek, emberjogi stratégiát dolgoztunk, egy nagyon átfogó stratégiát eh, Szaudarábiára vonatkozóan, és meghatározunk, hogy melyek a legfontosabb területek a eh, gyülekezési, véleménynyilvánítási szabadság kérdése az emberi prioritásunk. Ott helyben az emberi eh, eh, jogi tanácssal is eh, kapcsolatban vagyunk. A régió többi országával összehasonlítva igazából nem látjuk azt, hogy az emberi jogi aktivisták élete veszélybe lenne. A régió többi országával összehasonlítva szerintünk a helyi NGO-k, civil szervezetek külvilággal könnyebben kerülnek kapcsolatban, mint a régió más országaiban. És hogy osztassak el egy félreértést? Bírálat hangzik el sok szereplőtől és a civil társadalomtól is és ugye én személyesen elég csekély tapasztalattal rendelkezem, de Iránban és Szaudarábiában ezért egyszerre is működünk, és sokszor a szemünkre hányák, hogy kettős mércét alkalmazunk hogy sokkal többet teszünk Iránnal kapcsolatban, és sokkal kevesebbet Szaudarábiában. Ez ez a valóság nem, ez az ábrázolás nem valósághű. Elmondanám, hogy miért. Amikor emberjogi aggályok merülnek fel, akkor két eszközrendszert alkalmazhatunk a harmadik országgal kapcsolatban. Az egyik az eszközök csoportja a, a diplomáciai csatornák, a titkos diplomácia, a másik pedig a nyilvános diplomácia. Az első esetben ugye azt mondjuk, hogy a nyilvános diplomácia eszközeivel sikerül eh, nem nyúlunk a nyilvános diplomácia eszközéhez, hogyha a diszkrét eh, diplomácia eszközével elérjük a céljainkat. Eh, viszont más párbeszédnek, együttműködésnek nincs más platformja Iránnal kapcsolatban, miután 2006-ban Irán kezdeményezésére befagyasztották a hivatalos diplomáciai kapcsolatokat, és nincs Teheránban delegációnk, tehát csak a soros követ nagykövetségi tisztviselőkkel tudunk bármit is tenni. Ezért itt a diszkrét diplomácia eszközeivel élhetünk csak, hogyha ez nem sikerül, akkor jönnek a nyilvános nyilatkozatok. Szaudarábia esetében viszont van platformunk, nagyon gyümölcsöző az együttműködésünk több területen, és az emberi jogi kérdések kapcsán is van együttműködés. Tehát azért, hogy a jó módszereket tudjuk alkalmazni, a jó diplomáciai módszereket, teszünk lépéseket, de nem nyilvánosan nem tudom, hogy mérlegetével kettőt elbillene a mérleg valafelé, de az ottani táj informátoraim azt mondják, hogy a diszkrét fellépést értékelik, mert nem lenne értelme annak, hogy nyilvános háborút folytassunk, hogyha a diszkrét diplomáciai eszköveivel többet el tudunk élni. Most a mert kérem, hogy egészítse ki, amit mondtam. A egyetértene elnök azt, hogy nagyon röviden csak annyit mondanék, hogy köszönöm önöknek azt, hogy felvetették ezt a nagyon fontos kérdést. Szeretném aláhúzni, hogy mi is mindig eh, megpróbálunk nem kontraproduktív, hanem eh, valóban eredményeket hozó módon fellépni és eh, ez néha a diplomációnak hívják, persze időnként más módszerekre van szükség. A civil társadalommal folytatott együttműködésről szólva, folytatunk konzultációt szervezetekkel, és Szaudarábiában és más menti országokban aktív civilekkel, de szeretném megragadni az alkalmat, ha megengedi, hogy valamit így most a nyilvánosságot tájékoztassam valamiről. A, az emberjogi eszköz ami az EKSZ rendelkezésére áll, nem nagyon ér el sok nem, nem sok pályázat érkezik öböl országokra vonatkozóan. Jó lenne, ha több ilyen kezdeményezés lenne, hogy minél több a régióban aktív szervezettel tudjunk együttműködni. Köszönöm. Elnök. Köszönöm szépen mind a kettőjüknek. Figyelemmel fogjuk kísérni a szaudarábiai helyzetet és el fog, elő fogjuk készíteni az igazságügyi miniszterrel folytatandó megbeszélést. Most térjünk rá a következő napirendi pontra, munkaértekezett Dél-Szudánról. Átadom az elnökséget Veronik de Keizernek. De Keizer asszony nagyon tapasztalt képviselőtársunk, nagyon sok szakértelemmel, ismeretekkel rendelkezik ezzel az országgal kapcsolatban. Az Európai Unió választási megfigyelő missziójának több esetben volt vezetője, ki a 2010-es választásokon is, illetve a 2011-es dél-szudáni lép szavazás kapcsán is és kérem, hogy akik részt fognak venni ezen a workshopon, üljenek előre. Bien, comme nous n'avons qu'une petite... Mivel mindössze egy kis órácskánk van erre a vitára, azonnal el is kezdenénk. Nagyon melegen üdvözlöm a, a dél-szudáni kollégáinkat. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy itt vannak. Természetesen az önök országáról fogunk beszélni, az önök nagyon fiatal országáról és az emberi jogi témákat fogjuk felvetni. Természetesen ez mindig egy kicsit nehéz, nehéz beszélni az emberi jogi jogokról, akkor, amikor egy országot ugye támadnak. Én most önöknek azt mondom, hogy tényleg az a cél, hogy segítsünk önöknek, hogy valami pluszt nyújtsunk a lehető legnagyobb tisztelettel. Nagyon jól tudjuk, hogy milyen nehéz helyzetben vannak, és ilyen értelemben és szellemben indítjuk meg ezt a vitát. Remélem, hogy fogunk még találkozni önökkel itt vagy Dzsubában, és beszélhetünk majd erről a témáról. Tegnap este átnéztem számos dossziét, számos dokumentumot, különböző emberi jogvédő testületektől, az Amnesty International-től kezdve, a Human Rights Watch-tól kezdve más szervezetek dokumentumait, amelyek mind próbálják megvonni a mérlegét ennek a nagyon fi- fiatal államnak. Ugye 2011-ben nyilvánították ki függetlenségüket, 2011. januárjában nyerték el a függetlenségüket. Mielőtt a dokumentumok, a dossziék tartalmáról beszélnék, esetleg a kollégák fogja, fognak a tartalomról beszélni, azért ezt szeretném mondani, hogy Dél-Szudán nagyon messziről jön, nagyon messziről jön, mert akkor, amikor még integráns része volt Szudánnak, Basir elnök alatt dél-szudáni térség egyáltalán semmiféle lehetősége nem volt a fejlődésre. Ugye olajtermelés, az olajjukat az északi területek elvették, elsősorban Kartum térsége vette el az olajat. És minden terület, amely periférikus volt, tehát amely Kartumon kívül esett, Darfur, vagy a többi, Dél-Szudánra is vonatkozik ez, nem fejlődhettek. Tehát egy hatalmas handicappel indultak a fejlődés területén az infrastruktúra, az elhalálozási arány. Ugye tudjuk, hogy ebben az országban halnak meg a legtöbben. Egészen ijesztők az adatok. Például 2500 anya hal meg szülés közben, 100 ezer nő közül. Ez hatalmas nehézséget jelent, itt fontos a kapacitásépítés, figyelembe kell venni ezt a nehéz, örök örökségét a múltnak. Minden feltételt meg kell adni az embereknek a jog, joguk, jogaik gyakorlásához. Jelenleg tudjuk, hogy az alkotmány is csak egy átmeneti alkotmány, a baráti ö, beszélgetésre is szükség van, hogy elmondhassuk önöknek, hogy miről is szólnak az emberi jogok. Mellesleg a mi emberi jogainknak is vannak gyengei gyenge pontjaik. Tehát ilyen szeleben szeretnénk most dolgozni. Én nem akarok a gyenge pontokról beszélni emberjogi témában. Egy kis dolgot szeretnék azonban felvetni, már Szálvaki elnök úrral is beszéltem erről, amikor a megfigyelő misszió vezetője voltam, nevezetesen a katonai csapatok, a biztonsági szolgálattal kapcsolatosan szigorúan kell fellépni, nagyon sokat kell még tenni ezen a területen, és az etnikumok közötti feszültségek, a, amelyeknek nagyon-nagyon sok áldozata volt már, hát még mindig fennállnak ezek a feszültségek. Itt van velünk Rosalind, aki nagyon nagy szudáni szakértő. Akkor kezdenénk Rosalindal. Ő Szudán és Dél-Szudán speciális képviselője, talán 10 percet kap, és elindítjuk ezáltal a vitát. Rosalind kap szót. Well, thank you very much indeed. Very... Köszönöm szépen, Veronik. Örülök annak, hogy esélyt, lehetőséget kaptam arra, hogy szóljak önökhez a mai napon. Az Európai Unió mindenképpen támogatást kíván nyújtani Dél-Szudánnak. Én magam is ott jártam néhány héttel ezelőtt, volt lehetőségemben találkozni Szalvakia elnök úrral és a tímjének vezető tagjaival is. Ez egy pozitív eredményhez hozott azt azt javasoltam neki, hogy az egész folyamatban maradjon továbbra is kitartó, és a megállapodást, amit aláírtak Szudán és Dél-Szudán között, Addisban elmúlt szeptemberben azt be kell tartani, de egyelőre nem ültették át a nem implementálták ezeket, nem ültetik át a gyakorlatban. Dél-Szudánban és Szudánban két egymás mellett élő országról van szó. Addisban néhány nappal ezelőtt sikerült megállapodásra jutni, és ez pozitív értelemben jelent áttörést. Hogyha megnézzük, persze a részletekben nem tudom eléggé menni, létre kívánnak hozni egy határövezetet, demilitarizált határövezetet a két ország között, megfelelő monitoring mechanizmusokkal, és az összes export, amit Dél-Szudánban indul, Szudánon keresztül erősíti a kereskedelmet, és van egy megállapodás egyébként egy ideiglenes intézmények létrehozásával kapcsolatban, és megállapítottak bizonyos határidőket, időkereteket arra, hogy létrehozzanak megfelelő határmenti jövezeteket. Azt gondolom, hogy ez egy rendkívül ambíciózus fellépés, és tulajdonképpen a gyakorlati végrehajtás az, ami eldönti, hogy mennyire sikeresek azt gondolom, hogy nem érdemes túl sok megállapodást aláírni és nem átültetni gyakorlatba. Abban bízunk, hogy ezúttal ez másképp lesz, hiszen látjuk a politikai szándékot. Több évtizedes polgárháború után jelentős változások figyelhetők meg az emberi jogi területen Dél-Szudánban. Átlátható, jól működő intézményeket kívánnak létrehozni. Azt látjuk, hogy Dél-Szudánban nagy az írás tudatlanság, és a hatóságok kapacitása is hiányos, ez egy komoly hátrányt jelent. Természetesen látjuk, hogy ez mekkora kihívást jelent, hogyha ezen a területen lépni akarunk, és mindenképpen segíteni kívánunk. Szeretnék egy néhány szót szólni a legfontosabb emberi jogi témákról, amelyek itt szerepet játszanak. Először is a fegyveres konfliktusok hatása az ott élő emberekre, a civilekre. Rengeteg áldozattal jár egy ilyen természetesen, és ez egy nagyon súlyos eset eh, egy adott területen és ha fellép a haderő, ott mindig túlkapások vannak a civilekkel szemben. A katonai erők, a milíciák, amelyek a kormány ellen indulnak, komoly atrocitásokat követnek el. Az elmúlt hónapokban súlyos esetek történtek Velben és más területeken is. A dél kormánynak természetesen felelősség, hogy megvédje a civil lakosságot, de Dél-Szudánban van egy ENSZ misszió is. Ami pedig a menekülteket illeti, még mindig a Dél-Szudán északi részére menekülnek táborokba, hiszen a feszültségek miatt tartanak a biztonságuk miatt. Mintegy 200 ezer ember ment, menekült ment ilyen táborokba, és láthatjuk, hogy meg, ehhez is szükség van megfelelő támogatásra, hogy a táborokat fenntart, látjuk, ami elég komoly pénzügyi követelményeket támaszt az Európai Unióval szemben is. Például a békefenntartás is ide tartozik. Aztán a következő pont, jelentések érkeznek az aklatásról. Veronik is említette a újságírókat és a segítőket, egyéb segítőket, a fegyveresek gyakran támadják és zaklatják. Elmúlt decemberben Abraham urat, egy híres írót öltek meg, és ez komoly nemzetközi figyelmet keltett. A délszudáni kormány a véleménynyilvánítás szabadságát meghatároztak fontos felként, és a fontos feltételként Látjuk, hogy a médiában is megfelelő kereteket kell biztosítani a működéshez. Ezt nem sokára el fogja fogadni a parlament, abban bízunk. Az alkotmány pedig alapvető szabadságjogokat biztosít, de hát az a helyzet, hogy egyelőre az emberi jogok területén nem sikerült kellő eredményt elérni. A harmadik pont a nők jogai, az egyenjogosság a gender témája. Ja, láthatjuk, hogy gyermekeket, nőket rabolnak el. A legutóbbi látogatásom alapján nagyon komoly problémaként számoltak be a korai házasságról, hogy a lányokat áruba bocsátják, korán megházasítják. Egy további nagyon fontos téma a gazdasági és szociális jogok érvényesítése a lakosság nagy része számára meglehetősen vontatottan halad lassú. Ennek az egyik következménye is oka, hogy alapvető létfeltételek nagyon problémásak, az oktatás, a tiszta víz, stb. Éppen ezért ilyen alapvető szolgáltatások, közszolgáltatások megteremtésére törekszünk, ezt támogatjuk az Európai Unió részéről, mindenek az oktatásban. A, egy következő nagy feladatot jelent a jogállamiság, az intézményi rendszer továbbra is gyenge, a, <clears throat> hiszen még továbbra is működik a szokásjogon alapuló bíráskodás, inkább ide fordulnak, de hát eh, ez, ott nem feltétlenül tartják be az emberi jogokat. Másrészt a hivatalos bíróságoknál pedig hiányzik a megfelelő személyzet, amely alkalmazni tudja a jogot ez időnként oda vezet, hogy hosszabb, tá- nagyon elhúzódnak a, a tárgyalások, túl sokáig tartanak előzetesben embereket, gyakran gyermekeket együtt zárnak el a felnőttekkel. Nagyon komoly kapacitás kihívások jelentkeznek éppen ezért, amikor a hivatalos jogrendszerről beszélünk. Így segíteni kell a megfelelő képzésben, oktatásban Ugyanez vonatkozik egyébként a nemzeti, nemzetbiztonsági személyzetre is, és már igencsak esedékes lenne egy nemzeti e, törvény elfogadás ezen a területen. Más intézményekhez hasonlóan hiányoznak a megfelelően képzett emberek, a szakképzett emberek az emberi jogi területen is. Ami a jó hír ebben az esetben, ki a elnök úr egyértelműen elkötelezettnek mutatkozik abban az elmúlt évi beszéde alapján, hogy az, az emberi jogi bizonytalanság kérdését kezelje. Az elkötelezett a civil társadalom erősítése iránt az emberi jogok területén ehhez a kapacitás erősítésére van szükség. Elmúlt novemberben Dél-Szudán első alkalommal szavazott az ENSZ közgyűlésében a halálbüntetés kérdésében. A függetlenség óta nyolc hivatalos kivégzés történt időnként a közvélemény mindenképpen a halálbüntetés pártjánál a katolikus egyház tagjai minden, viszont például támogatják a halálbüntetés felfüggesztését, a moratóriumot most gyorsan arra törekszünk, hogy a nemzet, az emberi jogi területet erősítsük. Aztán a látogatásom során kiderült az is, hogy a nemzeti megbékélés kezdeményezés is el kell indítani. Ebben is elkötelezettek mutatkoznak, hogy széles körű tárgyalások folynak a civil társadalom szervezeteivel. Az Európai Unió egy sor konkrét projektet támogat az emberi jogok kapacitásai területén, illetőleg a jogállamiság területén segíteni akarjuk a civil társadalom megerősödését és hatékonyá válását a, ezen a területen mindenek előtt a, az alkotmányozásban való részvételben az új alkotmánynak figyelembe kell venni az emberek elvárásait, és hogy mit kell tartalmaznia. Most úgy tűnik, hogy a további idők még egy ideig elhúzódik, amíg ez megszületik. Megfelelő alapjogi, emberi jogi tréningeket is tartunk, a jogállamiságot igyekszünk tudatosítani a helyi hatóságokban, a hagyományos hatóságokban, de hát látjuk az embereknek, embereket felkészíteni arra, hogy egyáltalán vállalják a véleményüket, és amennyiben sérülnek a jogaik, akkor szólni merjenek ezzel kapcsolatban. És van egy nagyon fontos projektünk, amelynek célja az, hogy az igazságügy területén, az igazságszolgáltatás területén erősítsük a kapacitást, a megfelelő tudást kívánjuk itt elterjeszteni és stabilizálni, és e, kívánjuk beépíteni az emberi jogi sztenderdöket is az EU-nak is megfelelő projektjei vannak, de tagállami szinten is van megfelelő bilaterális programrendszer. Végül pedig szeretném elmondani, örülök annak, hogy a dél parlament emberi jogi bizottsága jelen van a mai ülésen, és találkozni fogunk velük egyébként támogatni kívánjunk egy ilyen emberi jogi programot, amelyben mindenképpen az adott bizottságot is be kívánjuk vonni a meggyőződésünk, hogy a parlamenti képviselők kritikusan fontos szerepet játszanak abban, hogy javulás érhető, legyen elérhető az emberi jogi területen. Örülök annak, hogy ha, mikor Gyubdában jártam, akkor egy sor civil társadalmi képviselő aktivista ö, említette nekem, hogy egy sor parlamenti bizottság elnökeitől kapnak támogatást, és bátorítják őket, hogy ezen a területen dolgozzanak. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy rendkívül fontos jelzés lehet. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen, Rozalin. Most pedig már is megadom a szót Katrin Maria Schernek, aki a Nemzetközi Béke és Jogállamasági Max Planck Alapítványnál dolgozik. 10 perc áll rendelkezésére maximum, jó lenne, ha ennél rövidebb lenne. Amit Köszönöm szépen, én is nagyon örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm szépen, hogy meghívtak, és részt vehetek a Dél-Szudánnal foglalkozó workshopon. A Max Planck Alapítvány a jogi kapacitások kiépítése, a jogi segítségnyújtás területén tevékenykedünk már 2002 óta. Sok tapasztalatra tettünk szert, különböző dél-szudáni intézményekkel együttműködve. A jogi kapacitások kiépítése az igazságszolgáltatás számára egy fontos szerület. Együttműködtünk az igazságügyminisztériummal, a külügyminisztériummal, de a törvényhozással és az államtanácssal is. Nagyon örülök annak, hogy a e, Nemzeti Törvényhozás Emberi Bizottságának, Szakbizottságának képviselőit is e, üdvözölhetjük e, Öt és fél évvel ezelőtt a 2005-ös átfogó eh, béke megállapodás eh, Észak-Szudánnal 22 éves háborúnak vetett véget. 2011. július 9-én eh, független országává vált Dél-Szudán. Mióta aláírták ezt a megállapodást, a dzsubai kormány jelentős előrelépéseket tett, létrehoztak, nagyon fontos intézményeket, bíróságokat, rendőri büntetés végrehajtási intézményeket, sok jogszabályt fogadtak el, életet leheltek az Emberi Jogi Bizottság munkájába is. Mégis két évtized polgárháború öröksége nagyon sok kihívást intéz egy működő igazságszolgáltatási és jogrend elé. Dél-Szudán vezetői Szálvakér elnök a függetlenség kinyilvánításának kapcsán tartott beszédében is elmondta, hogy nagy hangsúlyt helyez az emberi jogok betartásának. Egy ideiglenes alkotmányt fogadtak el, amelyben proklamálják, hogy az emberi méltóság, az egyenlőség, a szabadság alapján építik fel az államot, garantálják az emberek életét, szabadságát, és nem engedik a jogfosztást Dél-Szudánban azonban nagyon súlyos emberi jogi aggályokkal is szembesülünk. Az előadásomban szeretnék kitérni néhány kihívásra, amelyel szembesülünk, amikor az emberi jogokat próbáljuk meg erősíteni a Dél-Szudánban a kapacitásépítés területén gyűjtött tapasztalataimra fogok hagyatkozni. Ezután szeretném elemezni azt, hogy mik az emberi jogi területen a prioritások, tehát a megfelelő jogi keret, intézmények létrehozása például. És végül röviden ajánlásokat fogok összefoglalni arra nézve, hogy hogyan lehet a kapacitási hiányosságokra valamilyen megoldást találni. Mindezt 10 percben persze nagyon nehéz lesz elmondani, de remélem, hogy az eszmecsere után majd több ponttal részletkérdések kapcsolatban egy kicsit alaposabban körbejárhatjuk a témát. Először is beszéljünk a kihívásokról a építés területén. Mik a legfontosabb kihívások, amelyeket a munkánk során Dél-Szudánban meghatároztunk? Itt először egy nagyon fontos kérdésről szeretnék beszélni, ez pedig nemzetközi emberi jogi eszközök ratifikálásának a kérdése. Először is az ideiglenes alkotmány 9. cikke leszögezi, hogy különböző nemzetközi szerződésekben, egyezményekben eh, lévő eh, az emberi jogok tiszteletbe tartására eh, vonatkozó passzus, amelyekhez ugye Dél-Szudán csatlakozott, a jogrend részét alkotják, és a tízigenes alkotmány alapjogi katalógusába bekerülnek. Dél-Szudán a etnikailag tiszta állam elvét követi, azaz a korábbi szudáni Szudán által ratifikált szerződéseket nem tartja magára nézve kötelezőnek. Az emberi jogi egyezményekkel kapcsolatban, tehát ezt a clean state, a nem jogutód állam elvét fogadta el Dél-Szudán, és ennek következtében nagyon kevés olyan nemzetközi egyezményes csatlakozott, amelyet korábban Szudán ratifikált. Dél-Szudán a Genfi egyezményhez csatlakozott eh, eddig, Ugyanakkor még ratifikálnia kell olyan fontos nemzetközi egyezményeket, mint amilyen a polgári és politikai jogok egyezménye, a szociális, kulturális, gazdasági jogok nemzetközi egyezménye, illetve a kínzás tilalmára vonatkozó ENSZ egyezmény. Ezek a legfontosabb kihívások, amelyekkel Dél-Szudán szembesül jelenleg az emberi jogok területén. Másodszorban nagyon kevés az alkotmányos és nemzetközi emberi jogi garanciák ismerete. Igazából nem ismerik eh, az ilyen típusú jogszabályokat nyomtatott jogszabályok nem igazán állnak rendelkezésre, nem ismerik az emberi jogi garanciákat, amelyeknek tulajdonképpen az alkotmány, amelyeket garantál az dél-szudáni alkotmány is, és az emberi jogi egyezmények. De az emberek nem tájékozódhatnak erről, ezek nem léteznek írott formában. És nem nagyon világos az sem, hogy az alkotmányban foglalt emberi jogi garanciák esetleg milyen korlátok közé vannak szorítva, és ezen jogoknak a megsértése milyen következményekkel jár. A következményekkel a jelenlegi ideiglenes alkotmány nem foglalkozik elég behatóan. Emellett azzal is szembesülünk, hogy a jogi keret még részben alkalmatlan a zöggenőmentes működésre. Szudán, Dél-Szudán emberi jogi szenteteket nem tartja be. Jelenleg sincs például jogszabály a biztonsági szolgálatok működésére nézve, és a rendészeti szerveknek a letartóztatásokkal kapcsolatos jogosítványai nincsenek jogilag beszabályozva. Eh, a családok területén is súlyosak a hiányosságok. A nőknek ugyan egyenlő jogokat biztosítanak a házasság és a vállással kapcsolatban, de a szokásjogon alapuló bíráskodás nagyon gyakran diszkriminálja a nőket a médiával, civil szervezetekkel kapcsolatos jogszabályok is nagyon hiányosak, vagy nem is léteznek. És miután nincsenek ilyen jogszabályok, nagyon sok olyan esetben számolnak be jogsértésekről a biztonsági erők, a Dél-Szudánban aktív újságírókat sokszor zaklatnak, megfélemlítenek. A büntetőjog területén is sok a hiányosság, a jogszabályok nincsenek jól megfogalmazva, és sokszor a tisztességes eljáráshoz fűződő jog eh, sérül. A bíróságok eh, is számos kihívással szembesülnek, az igazságszolgáltatás eh, rendszere ugyanis elég gyenge, nagyon sok a hiányosság, kevés a képzett jogász, bíró, egész Dél-Szudánban eh, nincs meg a megfelelő infrastruktúra, nem tudják eh, a helyszíre szállítani a szükséges eh, berendezéseket, és a korábbi jogrend, igazságszolgáltatás működő képessége megszűnt, de még nem épült fel az új rendszer. Különösen a távoli vidéki területen problémás az igazságszolgáltatás. Egy plurális igazságszolgáltatási rendszer működik, azaz egymás mellett működnek a jogszabály létrehozott, illetve a szokásjogon alapuló bíróságok. De az ország 80%-án inkább a szokásjog alapján eljáró bíróságok működnek nem hajtják végre megfelelően a létező emberjogi garanciákat, és sok az ellentmondás a szokásjoggal, amely pedig nagyon gyakran nem tartja tiszteletben az alapvető, illetve az emberi jogokat. Megfelelő jogi kereteket kell létrehozni, jogi intézményeket, jogi reformra van szükség. Marston úr is erre már rávilágított. Az alkotmányos folyamat jó lehetőség arra, hogy megerősítsük délszobánban az emberi eh, jogokat, a jogi kereteket. Emellett szükség van nemzetközi emberjogi eszközök ratifikálására. Már az előbb is említettem, az igazságszolgáltatás rendszerje elsőleges prioritás kell, hogy legyen, amikor erősíteni akarjuk az emberi jogi kereteket Dél-Szudánban. A kapacitásépítés, a, az oktatás, továbbképzés továbbra is prioritás. Meg kell alkotni a szükséges jogszabályokat, meglévő jogszabályokat felül kell vizsgálni, ha erre szükség van Emellett a szokásjogon, szokásjog alapján működő bíróságokkal kapcsolatban reformra és sok képzésre van szükség. Nos, nézzük meg, mik a kapacitásokkal kapcsolatosban kapcsolatos legfontosabb hiányosságok, és hogyan lehetne ezeket kiküszöbölni. Technikai segítségre van szükség ahhoz, hogy ratifikálni tudja Dél-Szudán a nemzetközi emberi jogi eszközöket. Sokszor a külügyminisztériumban például nem tudják, hogy a nemzetközi fórumokon eh, hogyan zajlanak az eljárások, amikor például nemzetközi emberi jogi szerződéseket kellene aláírni, illetve ezt követően ratifikálni kell ezeket a szerződéseket Dél-Szudánban. A következő a e, Nemzeti Alkotmányos Felülvizsgálati Bizottságot e, szükséges támogatni az alkotmányozási folyamatban. Emberi jogok alkotmányok területén is sok képzésre lenne szükség, bírák, ügyészek e, számára, általában a jogászok számára. És tekintettel arra, hogy a, az, a végleges alkotmány megalkotásai zajlik a törvényhozásban, és ezt majd a törvényhozásnak el kell fogadnia. Fontos, hogy ebben is segítséget kapjanak a törvényhozók. Végezetül a nemzetközi emberi jogi garanciákkal kapcsolatban nagyobb tudatosságra van szükség, több ismeretre van szükség a nemzetközi eszközökkel az ideiglenes alkotmányjal kapcsolatban. Fontos megismertetni a civil szervezeteket az alkotmány, az emberi jogok tartalmával, és megismertetni őket azzal, hogy mi az, amit az alkotmány is garantálni fog Dél-Szudánban az emberek számára. Ez csak rövid összefoglaló volt, és remélem, hogy később az eszmecsere után során részletekre is ki tudunk térni. So tough. <laughs> And, uh, thank you. Nagyon szépen köszönöm. Azonnal megadom a szót Expedit Kaya úrnak, aki ö, képzésvezető az RCN Justice and Democracy részéről Kaya úr Ugandából jött. Köszönöm szépen. Ugyanaz a bánásmód, 7 perc legyen, jó? Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Nagyon nagy öröm számomra, hogy részt vehetek ezen a konferencián dél-szudáni témában. Részt vettem a személyzet képzésében a jogi tanács részéről Dél-Szudánban az RCN Justice and Democracy témá szervezet végezte ezt a képzést Dél-Szudánban, a személyzetet képezték, Zsubában, és a kormány Kampalába, Kampalából, Ugandából is hozott képzőket. Én voltam az egyik, aki a képzést végeztem, és részt vettem ügyészek képzésében is, egy tanácsról volt szó, tehát a népszavazással kapcsolatos felkészülésről volt szó, nevezetesen hogy hogyan lehet azok, azokkal foglalkozni, akik népszavazások során alatt bűncselekményeket követnek el. Számos kérdést felvetettek már szerencsére az előttem felszólalók. Kapacitás építés témájában néhány szót azonban engedjenek meg. Már említették azt, hogy a nemzetközi és a regionális emberjogi szerződéseket ratifikálnia kellene Dél-Szudánnak is az alkotmányos garanciákat alkalmazni kell, és az, az előttem felszólaló már számos törvényről is beszélt, amelyeket mindenképpen alkalmazni kell, aztán alkotmányos rendelkezésekről is van szó, megfelelő eljárás módra van szükség annak érdekében, hogy kikényszerítsék a jogszabályok és a törvények alkalmazását széles körben. Hogyha megvannak a törvények, a jogszabályok, még hogyha csak kevés van azokból, de ha hatékonyan nem alkalmazzák azokat, akkor a megfelelő célokat nem lehet elérni. A nagyon meglepett az, amikor a jogászokat képeztük Jubában, a minisztériumokban, ahogy már az előttem felszólalók is elmondták, tehát még az állami jog, jogászok sem ismerték a, azokat a törvényeket, amelyekről beszélünk. Tehát ott a képzésen kellett megismerniük tehát éppen ezért nagyon fontos, hogy ismerjék ezeket. Az ügyészek, a bírók nem ismerik az nemzetközi és a regionális emberjogi szabályokat konkrét helyzetekben, nemzeti felépésekben mindenképpen fontos lenne ezek ismerete letartóztatások esetében, jogalkalmazás terén az embereket még mindig a felnőttekkel együtt tartják fogva. Nincs meg a megfelelő bánásmód országszerte. A bírókat, a rendőri személyzetet, az ügyészek őket kell képezni, de hatékonyá kell tenni a meglévő jogszabályokat. Annak érdekében, hogy az igazság szolgáltatásain ne legyenek jogsérelmek. A kormányban a legtöbbek, legtöbben, sőt a közvéleményben sem ismerik az alapvető emberi jogokat az alapjogokat, ahogy azok léteznek a nemzetközi különböző emberjogi eszközökben, dokumentumokban. Az, ezeket a jogokat előtérbe kell helyezni, mert jelenleg hiányoznak. Hatékony szerepet kell játszani, és a tudatépítés is fontos, az ország legnagyobb részében. Olyan erőforrásokra van szükség, amelyekkel megfelelő módon hozzá lehet járulni a demokratizációs folyamathoz. Hiányzik sok esetben az elszámoltathatóság, a politikai akarat. Ez egy régi probléma már Dél-Szudánban. voltak különböző feltételezések, amelyek terén nem tudtuk megoldani a helyzetet. A, aztán fogvatartottak újságírókat, letartóztattak, zaklattak újságírókat, disziplináris intézkedésekre nem került sor. Hogyha összehasonlítjuk ha összehasonlítjuk más afrikai országokkal a helyzetet, akkor azt látjuk, hogy például, mint Dél-Afrika, intézményes reformokra volt szükség, és Dél-Szudánban ugyan ezt kell megerősíteni az, info, az infrastruktúrát is. Aztán, ahogy a többi felszálló már mondta, mennyire fontos a megfelelő, adekvát jogi keretet biztosítani, megerősíteni az intézményeket, olyan intézményeket, mint például a rendőrség, a börtönök és olyan más intézményeket, amelyek az emberjogi témában érdekeltek. Aztán a képzés. A képzés egy másik olyan terület, amelyel foglalkozni kell. A regionális együttműködés is fontos. Dél-Szudán számára ez egy teljesen speciális régió. Az Afrikai Bíróság, az Emberi Jogi Afrikai Bíróság ratifikálás, ratifikált bizonyos dokumentumokat. Fontos szerepe van a különböző szerződések ratifikálásával kapcsolatban. Aztán a hálózatépítés a regionális szakértőkkel, a joggyakorlókkal, különböző nemzetközi hatóságok segíthetnek abban, hogy javuljon a helyzet, és a megfelelő fellépés megszülethessen az emberjogi szabályok alkalmazása érdekében. A kelet-afrikai bíróság, a kelet-afrikai igazságszolgáltatási fórumok fontos szerepet játszanak, mert foglalkoznak a legtöbb témával, képzéssel, jog jog alkalmazással a jó gyakorlat átadása, kicserélése is fontos. A bírók, az ügyészek és más jogi szakértők képzése emberjogi témában. Az átmeneti őrizetben tartottak számára ki kell alakítani helyeket, különböző intézkedéseket kell hozni, börtön szolgáltatás terén a börtönök általában túlságosan tele vannak a börtönben dolgozók kép képzése is szükséges a megfelelő szabályoknak megfelelően. A büntetlenség kérdésével foglalkozni kell a bíróságok helyzetével. A bizottságot mindenképpen támogatni kell a dél-szudáni emberjogi témában. Figyelembe véve azt a tényt, hogy mennyire fontos a, mm, csak az alap a szokásjognak értelmében az alaptörvények, harmonizálni kell a különböző jogszabályokat a bíros, bíróknak és az ügyészeknek folyamatos továbbképzést kell biztosítani. Szükség van arra, hogy hogy egy továbbképzést biztosító jogi intézményt állítsunk fel. A legtöbb dél-szudáni ember egész egyszerűen nem tudja, hogy jogsegélyre számíthat. Ezzel is foglalkozni kell. Aztán a nemzeti rendőrségi szolgálatot is támogatni kell. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, nagyon szépen köszönöm, hogy erőfeszítéseket tett, és időben befejezte. Na, mielőtt átadnánk a szót a képviselőknek, hogyha vannak kérdései, de Gabriel Golgot Asziennek adná meg a szót, aki a aki Dél-Szudánban az emberjogi szervezet vezetője és a parlamenti delegáció vezetője is egyben. 5 percet kap. Rendben van? Köszönöm szépen. Mindenek előtt köszönetet kell mondanom az Európai Parlamentnek, illetőleg az Európai Parlament képviselőinek azért, hogy lehetőséget adtak arra, hogy részt vegyünk a mai fórumon. A délszudani parlament, a délszudáni köztársaság az or- a föld legfiatalabb állama. Amikor megszületett ez az ország, akkor úgy gondolt, akkor láttuk, hogy egy sor problémával fogunk szembesülni. Az átmeneti alkotmányozási folyamat ezzel megindult. A legfontosabb alapja ennek az emberi jogok, hogyha a saj, alkotmányunkról beszélünk, akkor fontos volt, hogy figyelembe vegyük az emberi jogokat a hatodik és a a 9. cikktől kezdve az 51. cikkig az emberi jogokról beszélünk. Amire itt hivatkozunk, hogy ha megszületik ez a jog, akkor a, arra kell törekedni, hogy megfelelően ültessük át a gyakorlatban, megfelelően hajtsuk végre. Ehhez szükség van segítségre. Új állam vagyunk, új nemzet vagyunk, éppen ezért ezt kizárólag önmagunkra hagyatkozva nem tudjuk megoldani, ezért kérjük, hogy nyújtsanak segítséget. Mi a parlamentben képviselőként el tudjuk fogadni ezeket a jogokat, de a célunk az, hogy ez elterjedjen az emberek körében. A Dél-Szudán lakosainak nagy többsége igazából nem ismeri a saját jogait, ezért azt szeretnénk elérni, hogy a nép megismerje a jogokat, ehhez szükség van arra, hogy alkotmányunk tartalmát elterjesszük a lakosság körében. Tudni kell, hogy milyen jogaik vannak, és milyen felelősségeik vannak az embereknek. Ehhez szükség van nemzetközi megállapodásokra is. Igyekeztünk a lehető legjobb eredményeket elérni az emberi jogok területén, mi a jogalkotás területén és a végrehajtás területén is, méghozzá oly módon, hogy a nemzetközi emberi jogi eszközöket átültetjük nálunk a gyakorlatban. az emberi jogi eszközöket és megállapodásokat ennek szellemében saját hazai jogunkba, konkrétan az alkotmányba vettük át. Ami a szokásjogot illeti, a legtöbb bíróság, amelyik működik, az ezen az alapon működik a szokás jog alapján. Ennek az előnye az, hogy a szokás jog nem tartalmazza a halálbüntetést, ami azt jelenti, hogy ha valaki elkövet bármilyen bűncselekményt, büntetést szabnak ki rá, de a jog nem szab ki halálbüntetést. Itt megfelelő személyeket kell kiválasztani. Itt a, az, a megölt személynek a családját vagy rokonságát veszik figyelembe, és megfelelő kompenzációt követelnek általában. Három nappal ezelőtt egy ilyen eset is előfordult. Egyik, egy ember megölt egy másikat, ezt követően halálra ítélték, a rendes bíróságok keretei között, de utána az emberekhez fordultak. A megoldás ezek után az volt, hogy megfelelő kártérítést kellett fizetni, amit aztán el is fogadtak az érintettek. Az a, a gyilkos személy, az embertőlő személy természetesen a szokásjog értelmében kell, hogy fizessen méghozzá bizonyos számú tehenet, 31 tehenet kell fizetnie. Ez volt a megállapodás eredménye, a kártérítés. Hogyha egy személy egy tehenet fizet, akkor akkor ezzel a kérdést tisztázottnak tekintik. Egyébként Pillanatnyilag az alkotmányunk szerint, a hatodik cikk szerint a hivatalos nyelv Dél-Szudánban angol. Nagyon nehéz a jogászok számára, akik arabul beszélnek, hogy angol nyelven vezessenek le egy-egy ügyet, ehhez megfelelő oktatásra van szükség egy idő után. A média jogot tekint illetve pedig itt is megfelelő lépésekre van szükség. A parlamentnek megfelelő lépéseket kell tennie. Az első ülésen a közgyűlésünk, a parlamentünk elfogadja ezt a törvényt. Köszönöm szépen. Merci, merci mon cher collègue. Köszönöm, köszönöm, kedves kollégám. Most pedig megadom a szót azoknak, akik szót kérnek, de először még, hogyha valaki kimenne a teremből, azt mondom, hogy fél négykor fogjuk itt ebben a teremben folytatni az ülést. A Nőjogi Bizottsággal együtt lesz egy meghallgatás, és inkább nők kérdéséről beszélünk majd. A tehát itt kényszerházasságról lesz szó, korai házasságról, ugyanis 12 év azt hiszem a legális kor a lány gyermekek számára, sőt még van, aki korábban adnak férhez. Tehát ezekről a témákról fogunk fél négykor beszélni. Ruatár úr, igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék gratulálni a megkapott dokumentumokért. A misszióról a jelentése nagyon jó. Szeretnék gratulálni a barátainknak, kollégáinknak Dél-Szudánból. Elnök asszony, ön használta azt a szót, hogy tisztelet. Igen, és ez jogos, a tisztelet ebben az országban ugye lehetséges együtt élni, de mi is a kormánynak a feladata a különböző etnikumok kezelésében. A jelenlegi kormánynak ugye van nő, női, gyermeki és szociális ügyek minisztériuma, tehát ezzel a minisztériummal együtt működnek, vagy van, ott vannak az NGO-k is? Elnök asszony, akkor összegyűjtenék három-négy kérdés, és aztán meglátjuk, hogy ki fog válaszolni. És hogyha a kollégáinknak kiegészítése van szükségük, akkor azt is megtehetik. Lok Biller, Biller asszony. Köszönöm szépen, és köszönöm valamennyiüknek a nagyon részletes hozzászólásokat. Sokféle módszer lehetőség van arra, ahogyan támogathatjuk, segíthetjük Dél-Szudánt. Egy rövid kérdést szeretnék Rosalind Martennek feltenni. Ön említette Isaiah Abraham meggyilkolását. Tájékozott-e arról, hogy hol tart a nyomozás, és hogy az EU figyelemmel kíséri, ami történik? I have a question for, for, for maybe... Én is szeretnék egy kérdést feltenni, de inkább franciául teszem. Nem hallottam az előadóktól a problémák kapcsán a korrupció szót. Genfben együtt voltam Logbiller asszonynal, és, és ugye létezik a fejlesztéshez való jog, de a fejlesztést a korrupció kockáztatja. Szeretném tudni, hogy mi jelenleg a helyzet a korrupció témájában Dél-Szudánban. Tudjuk, hogy a korrupció problémája nem csak Afrikában, hanem máshol is. Egy endémikus belső probléma, és nagyon nehéz kiirtani ezt a problémát. És már a kezdetektől kellene ebben a fiatal államban foglalkozni e, ezzel a problémával. Um, well, first of all, taking... Először Isaac Abrahamra vonatkozó kérdésre válaszolnék mikor három héttel ezelőtt Jubában voltam, néhány miniszterrel felvetettem ezt a kérdést. Többeket letartóztattak ezzel a gyilkossággal kapcsolatban. A nyomozás folytatódik, vizsgálják, hogy ki más érintett, alapos vizsgálatot folytatnak. Nagyon nagy sok sokkoló hatása volt az eseménynek Dél-Szudánban is, és nemzetközi téren is nagyon súlyos esetről van szó. Úgy tűnik, hogy még folyik a nyomozás. Ami ezek az etnikai csoportokkal foglalkozó kormányzati struktúrát illeti, volt egy nagy nemzeti megbékélési kezdeményezés, úgy tudjuk, hogy ez áprilisban indul majd, részben szóltam is erről. A délszudáni kormányjal, kormányzati szervekkel folytatott tárgyalásaink során kihangsúlyoztuk annak fontosságát, hogy meg kell vizsgálni a belső konfliktusoknak eh, mik az okai és a nemzetépítés eh, fontosságával eh, mindenkinek tisztában kell lennie a korrupció kérdése. Elég nagy figyelmet kapott ez a kérdés. Néhány hónappal ezelőtt, be kell, hogy valljam, nem tudtam volna elmondani ezt, hogy gyakorlatban milyen előrelépés történt. Tudjuk, hogy a korrupció ellenes bizottság nagyon hatékony szerepet játszik a bűnüldözés területén, de nem tudok arról, hogy eddig konkrét eljárás indult volna, legalábbis semmilyen minősített esetben. Szeretném, hogyha sokkal több minden történne, és komolyabban foglalkoznának ezzel a problémával. Thank, thank you, Rosalyn. Köszönöm szépen, Rosalyn. Ön is szeretne válaszolni? Parancsoljon. Egy megjegyzést szeretnék tenni a korrupcióval kapcsolatban. Én ugandai vagyok. Uganda sokkal korábban, 1962-ben vált függetlenné. Létrehozták az intézményeket, kormányzati felügyeleti szervet, a rendőrséget, igazságszolgáltatás szerveinek a kiépítésében sokkal messzebbre jutottunk, mint délszudáni barátaink, de a korrupció nálunk is nagyon sok aggodalomra ad okot. Vannak intézmények, de úgy találjuk, hogy a korrupció mindent áthat. Ugandában úgy gondoljuk, hogy talán a korrupció egyik fő oka az, hogy nagyon alacsonyak a bérek. De azt tapasztaljuk, hogy még azok is, akik nagyon jól keresnek, ők is korruptak, oda is eljut a korrupció. Mindenütt jelen van. Dél-Szudánnal kapcsolatban tapasztalataim alapján ugye elmondhatom, hogy létezik egy korrupció ellenes bizottság, ennek a kapacitását bővítik, van rendőrség, igazságügyi szervek. Hát egy olyan országról beszélünk, ahol sok hosszú háború folyt, és sokan okozzák a mostani rossz helyzetet. A múltbeli szereplők most hatalomra kerültek, és nagyon sokszor családi összefonódások magyarázzák a korrupciót, de fontos, hogy már léteznek intézmények. Ezeket az intézményeket kell megerősíteni Dél-Szudánban. Arra van szükség, hogy meglegyen a politikai akarat a korrupció elleni küzdelemre. Amit ruandai barátainknak, testvéreinknek is mondtunk, zéró toleranciára van szükség a korrupcióval szemben. Nem szabad tolerálni senkit, akinél korrupcióra utaló jeleket vesznek észre, példát kell statuálni a büntetéssel a többiek számára is. Köszönöm szépen, Sér asszony. Briefly on... Csak röviden ahhoz a témhoz, hogy a különböző kezdeményezek hogy hogyjuk össze. Folyamatosan különböző törzsi összecsapások vannak, tudjuk, hogy erre sor kerül. És az egyik módja annak, hogy hogyan kezelhetnénk ez, az nyilvánvaló az, hogy az elkövetőket akik ilyeneket elkövetnek, azokat bíróság elé állítjuk. Pillanatnyilag a kormánynak nincsen hatékony rendszerre erre nézve, hogyha sor kerül ilyen törzsi összecsapásokra, akkor megfelelő szankciókat alkalmazon. Itt nem csak sebesültekről, halottakról is szó van, tehát súlyos eseményekről. Talán az első lépés az lehetne, hogy létrehozzunk egy hatékony bűnüldözést az erőszakos bűncselekménnyel szemben. és meg kell nézni, hogy milyen okai vannak ennek a törzsi összecsapásnak, vagyis meg kell nézni, mit tud tenni a bírósági rendszer, az igazságszolgáltatás rendszere, hogy hatékonyan fellépjen az ilyen jellegű erőszakos bűncselekménnyel szemben, ugyanis úgy tűnik ez elég gyakran előfordul Dél-Szudánban, és a jövőben is ezzel számolhatunk. Most pedig Gabriel Golgothoz fordulok. Kívánja bármivel kiegészíteni azt, ami elhangzott az imént? Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami a korrupciót illeti Dél-Szudán esetében, fellépünk a korrupcióval szemben, amikor megszületett a kormányunk, 2005-ben gyakorlatilag nem voltak erre vonatkozó törvények, amelyeket itt alkalmazni lehet. Ami a korrupcióról elhangzott mindeddig, az, az természetesen igaz és fontos. Van egy, létrehoztunk egy megfelelő számvevőszéket, és 2005, 2006, 2007, 2008-as évekről készítettek egy jelentést. A parlamentek ezt előterjesztették, de nem volt meglehetősen világ, nem volt eléggé világos az eredmény, és mit kell tenni a korrupcióval való fellépés során. Ami szerencsés, hogy az antikorrupciós jelentés tartalmazza a legutóbbi esetben azt, hogy csökken, jelentősen csökken a korrupció. Ez egy pillanatnyi eredmény. Ezt szeretnénk a kormányunkkal is, tehát elmondom, Dél-Szudánban nagyon szenvedünk, és mindenképpen jelentős csökkenést kívánunk elérni itt. Köszönöm szépen. Ezzel az optimista fennhanggal akkor befejezzük, hogyha igen, lesznek ilyen példák, hogy nincs korrupció, én nagyon boldog lennék, de ugye a korrupción túl más dolgokat is felvetettünk. Ismétlem, hogy az Európai Parlament kollégái mindenképpen támogatják önöket ebben a nehéz helyzetben. Köszönöm szépen mindenkinek, és 15 óra 30 perckor folytatjuk a Nőjogi Bizottsággal együtt a meghallgatást.